Mindenkinek köszönöm még egyszer, remélem, hogy holnap után már egy Euroszúr rendelettel élünk együtt. Köszönöm szépen Mölder kollégának, ezzel berekeztem a vitát, lezárom a vitát, és 12 órakor holnap szavazásra kerül sor. Köszönöm szépen. Napirendünk következő pontja a bizottság nyilatkozata a SWIFT megállapodás felfüggesztés zenészi megfigyelési programját követően. Malmström biztos asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim! Azért vagyok ma itt, hogy tájékoztassam önöket arról, hogy milyen lépéseket lépésekről döntöttem, miután a sajtóban megjelentek az információk az NSZ tevékenységéről. Szeptember 24-én sokkójukkal találkoztam a Libe szakbizottságban, és tájékoztattam önöket az erőfeszítéseinkről, amelyeket ezekben ügyben teszünk, és amelyek aggasztóak. Az közös eszmecsere hasznos volt, és egy sor fontos kérdést tisztázni tudtunk. Az első sajtóban megjelent vádak óta, NSZ-t érintő vádak óta azonnal intézkedéseket tettem júliusban, küldtem az első levelemet az USA miniszterének, Azután pedig Cohen úrnak még egyszer jelentem, hogy lényegi információra várok. Ezen felül az elmúlt napokban egy levelet írtam neki, amelyben a TFTP megalapadás 90-es cikke alapján a, a nyitott kérdések megvitatására teszek javaslatot, mint tudják, ez az a megállapodás, amelynek keretében fel tudunk lépni. Ezt a levelet elküldtem szeptember 23-án a Libe szakbizottságnak, és az USA hatóságok egy-két választ adtak, de sor, egy sor kérdés nyitva maradt. Ezért e héten Brüsszelben Cohen miniszterhelyettesel találkoztam, nagyon nagyra értékeltem, hogy a költségvetési feszültség miért is el tudott jönni. Egy nyílt eszmecserét folytattunk. Cohen miniszterhelyettes tájékoztatott, hogy a TFTP megállapodás megáll, életbelépése óta a SWIFT-ből az USA nem gyűjtött ilyen pénzügyi információkat, és nem élt vissza a lehetőségével. Én pedig ragaszkodtam ahhoz, hogy ezt írásban is erősítse meg a kijelentését. Ezen felül arról is beszéltünk, hogy a SWIFT formátumban való információszerzés eh, hogyan működik, és további eh, magyarázatot kértem írásban, biztosítandó, hogy ezek a mechanizmusok nem mondanak ellent a TFTP megállapodással. Jelenlegi kapcsolatunk a SWIFT-tel és az USA kormányával nem mutatják azt, hogy a TFTP megállapodást megsértette volna bárki is további kérdéseket kell tisztázni, mielőtt le tudjuk vonni a következtetéseket. Az USA-val való konzultációt a legfontosabb kérdésemnek tartom, kérdésnek tartom a menetrendemen, és természetesen biztosítani fogom, hogy tökéletesen tájékoztassák önöket is a tárgyalások menetéről és eredményéről. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos asszony, most pedig a frakciók nevében először Megadom de Demerre képviselőnek a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előző plenáris ülésen, amikor a jövőbeli belbiztonsági stratégiáról beszéltünk, azt mondtuk, hogy hatékonyan fel kell lépni a terrorizmus ellen, és a megelőzésre kell koncentrálnunk. És ma is erről szeretnék beszélni. A médiumok felkeltették a polgárok aggodalmát, és helyesen tették ezt. Ezért vizsgálódunk, és, a, és a kémkedés bizonyítékait keressük arra, hogy a, ez az Egyesült Államokbeli Ügynökség valóban megfigyelt bennünket. A releváns hatóságok Malmström asszony, illetve az Európol igazgatója is azt mondta, és most Kony úrral való beszélgetést idézném, hogy nem sikerült bizonyítani ezeket a feltételezéseket. A megállapodás felfüggesztésére adhatna ez okot. A TFTP egy hatékony eszköz a terrorista csoportok tevékenységének megelőzésére. Norvégiában a Breivik ügyben sikerült órákon belül megtalálni, hogy milyen forrásokat használt a merénylete finanszírozására. Az egyezmény szerinti megállapodás meghatározza, hogy hogyan kell fellépni, amikor az egyik fél megsérti a megállapodást. De azt nem említi, hogy egyoldalúan fel lehet-e függeszteni ezt a megállapodást. A jogilag megadott jogosultságok mentén lenne észszerű cselekednünk, és a szokásos eljárást követni. A jogaink, illetve a magánéletünk megsértése miatt joggal aggódunk, és ez egy jogszerű aggály. De azt javaslom, hogy előbb vizsgálódjunk tovább, mielőtt elhamarkodott döntést hoznánk és hogyha nincsenek bizonyítható alapjaink, akkor ne tegyünk semmi elhamarkodottat. Köszönjük. Diaz de a kolléga egy kék kártya érkezett önhöz, Stojanov kollégától. Stojanov kolléga, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Azt szeretném Diaz de Mera úrtól kérdezni, hogy hogyan tudja ön, kedves kolléga, azt, hogy ezt a megállapodást nem sértették meg. Ugyanis a biztos asszony e, azt mondta, természetesen, hogy az amerikai kolléga nem fogja beismerni, hogy megsértették a szerződést. Hát természetes, hogy nem fogja bevallani. Gracias, kollega. Köszönöm, Stojanov kolléga, a kérdést ha kellő figyelemmel kísérte volna a hozzászólásomat, akkor fel sem tette volna ezt a kérdését. Ugyanis én nem tettem olyan állítást, amilyennel ön vádol engem. Én azt mondtam, hogy jogos kétségünk van ezzel kapcsolatban, és aggódunk. És ezért, pontosan ezért vizsgálódik most a parlament. És hozzátettem azt is, hogy egy feltételezés alapján nem függeszthetjük fel a megállapodást. Csak akkor tehetjük ezt meg, hogyha bizonyított tények állnak rendelkezésünkre, feltételezések alapján ez nem lehetséges. Köszönöm szépen, Zipel kolléganő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Malmström asszony, szeretnék emlékeztetni arra, hogy már korábban és az utóbbi hírek előtt is voltak ilyen itt problémák, és még egyszer szeretném felhívni a figyelmet, hogy Régen a jelenlegi megállapodás előtt az Egyesült Államok használta a SWIFT adatokat, mert a szerver az Egyesült Államokban volt, és a média jelentései alapján derült ez ki. A mostani média jelentések a szemrehányásokkal együtt szerintem az egész megállapodást alapvetően megkérdőjelezik. David cohen írt levelet ön is említette, és szerintem érdekes a válasz, amit kapott a megfogalmazás szintjén hogy a Terrorist Finance Tracking program egy a, a finanszírozási program követése jó eszköz arra, hogy olyan adatokhoz férjünk hozzá, amiket másképp nem kapunk meg. De milyen úton is jutunk most hozzá az adatokhoz, és az a kiegészítő kiegészítés, hogy Európában nem gyűjtenek SWIFT-en keresztül adatokat, de lehet, hogy máshol, egy harmadik államban, vagy Európán kívüli államban, és ez is azt jelentené végül is, hogy a megállapodást nem lehet továbbvinni. Diaz Dimére kollégánk azt mondta, hogy nem szabad kapkodni. Ami a megállapodással kapcsolatos kritikát illeti a médiában is, ezt nem tegnap merült fel először. Szeretnék visszatérni arra, amit az Európai Bizottság már hosszabb ideje elmondott, az adatok kinyerése EU területen. Már 2008-ban akartak erre javaslatot készíteni, és ez máig nem született meg. Vagyis kapkodunk, hogyha követelünk valamit, mit például, hogy befagyasztjuk a megállapodást távolról sem. Ha lennének bizonyítékaink, akkor nem befagyasztani kéne, hanem azonnal fel kéne mondani a megállapodást. Szerintem helyes dolog befagyasztani a megállapodást, felfüggeszteni és intenzív kutatást folytatni, és utolsó mondatban nyomást gyakorolni az Egyesült Államokra, hogy tényleg lássuk, hogy ténylegesen jogsértés történt a szerződésszegés, és nem engedhetjük meg, hogy a nevünket és az aláírásunkat arra adjuk, hogy európai polgárokra vonatkozó adatokkal visszaéljenek. Köszönöm szépen. Royenfeld kolléga. Infeld Köszönöm, elnök asszony. A néppárti kollégám azt mondta, hogy tényekre van szükségünk, ne kapkodjunk. Teljesen egyetértek ezzel, és éppen ezért külön feltűnő, hogy semmifajta vizsgálatot, nyomozást nem folytattak. Egyetlen tagállam se kérdezte meg az, e- kérte meg az Európol ciberbűnözési egységét, hogy kezdjen nyomozást. Még a holland kormány sem, ahol pedig a legnagyobb szerverek vannak. A holland kormány azt mondja, a szakértők munkacsoportjára bízzuk ezt. Ezek zárt ajtók mögött ülésező köztisztviselők, és akkor azt mondják, hogy persze minden jól működik, hát nagyon nagy gyanunk van, kedves néppárti kollega, a tekintetben, hogy ne Cohen úr ö, kijelentéseiben bízzunk, vagy a SWIFT kijelentéseiben, hanem valóban a SWIFT szervereit vizsgáljuk meg, és vizsgáljuk meg, hogy mi történt. Miért nem kérik a tagállamok az Európolt? Miért nem ragaszkodik a Európai Bizottság ahhoz, hogy a holland kormány helyben vizsgálja meg, hogy mi történt? Hát azért, mert őszintén szólva nincs már okunk arra, hogy megbízzunk az amerikaiakban. Nem csak médium, médiális jelentésekkel állunk szemben, hanem konkrét dokumentumokat bocsátott közkézre Snowden, és az amerikaiak soha nem tagadták, hogy ezek igazak volnának, jogosak volnának a dokumentumok. Az amerikaiak soha <clears throat> azt azt mondják, hogy jog, mert fenntartják a jogot ahhoz, hogy hozzáférjenek az víz szerveireihez. Egyetértek Zippel asszonynal, hogyha most nem mondjuk fel a megállapodást, akkor legalábbis függesszük föl, ad, még a nyomozás meg nem történik. És tiszteltem biztos asszony, és tisztelt tanács, bár a tanács most nincs itt, ez volt az első komoly nemzetközi megállapodás, amelyet a Lisszaboni szerződés hatája alatt költöttünk meg, és a parlament egyetörtését kérték. Azonban egy bianco csekket írtunk alá, és innentől már nincs ját, lehetőségünk. Azonban további nemzetközi megállapodásokba való egyetértésre kér majd meg a bizottság és a tanács, tehát hogyha most nem figyelnek a parlament szavára, az arra, hogy függesszük fel a megállapodást, akkor ez azt jelenti, hogy nem veszik komolyan a tisztelt házat, és a tisztelt ház pedig a következő nem, nem, nemzetközi megállapodásokra nem fog rábonítani. Itt Európa demokráciájáról van szó. Köszönöm, mint Fáldasszony, Albrecht kollega a zöldek nevében. Köszönöm szépen, biztos asszony. Azt kell, hogy mondjam, hogy megrendít engem, hogy ennyire megelégszik az USA kormányának válaszaival. Megismételném, amit Birgit Zippel mondott. Cohen miniszterhelyettes azt mondta, hogy a USA kormánya TFTP-t arra használja, hogy a SWIFT adatokat kinyerje, azokat, amelyeket más forrásból nem nyerünk ki. Hát ez magától értetődő ebből a válaszból, hogy egyszerűen nem hajlandóak elszámolni azzal, hogy mit tesznek, és hogy megfelelnek a SZIFT megállapodásban foglaltaknak. És a saját törvényeik szerint hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz, éppen ezért fontos, hogy egy igazi vizsgálatot indítsunk engem is megrendít és meghökkent, hogy egyetlen EU hatóság és egyetlen EU rendészeti szerv vagy kormány nem kezdeményezett eh, nyomozást vagy vizsgálatot, hiszen itt egy konkrét cibertámadás érte a SWIFT-et, egy európai céget, amely egyébként az európaiak, eh, többek között az európaiak bankadatait is feldolgozza. Éppen ezért itt az Európai Parlamentben meg kell ragadni a lehetőséget, hogy felmondjuk ezt a megállapodást, és az együttműködés, a rendészeti együttműködés feltételeit újra tárgyaljuk az USA-val. Biztosítandó, hogy az EU cégek, mint a SWIFT is betartsák az adatvédelmi előírásokat, illetve az amerikaiak is betartsák ezeket, és a szabályok érményre jutsanak. Köszönöm szépen. Köszönöm Kirkop képviselőkapszót. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, nagyon örülök, hogy beszélhetünk ma erről a témáról. Azt szeretném kérdezni a biztos asszonytól és a parlamenti kollégáktól, hogy valóban azt gondolják-e, hogy a terrorizmus ellenes megállapodás felfüggesztése valóban a legjobb az európaiak számára. Az Edward Snowden féle kiszivárogtatás az egyik legveszélyesebb cselekmény volt. Az MI5 a, az terroristák számára a legnagyobb ajándéknak nevezte ezt. És most egy újabb ajándékot kívánunk átnyújtani a terroristáknak, és veszélyeztetnénk Európa biztonságát. Ez nevetséges. A képviselők olyan sokszor szólalnak fel az európaiak érdekei mellett, de én azok nevében akarok szólni, akik egy biztonságos Európában akarnak élni a családjukkal együtt. A hatóságoknak mindenképpen meg kell vizsgálnia az adatvédelmi szabályok megsértését, és a parlamentnek pedig az a dolga, hogy még jobban megerősítse az adatvédelmet. De ezt szilárd tények alapján tegyük, és ne hozzunk elhamarkodott döntéseket. Senki sem tagadja azt, hogy azért vagyunk itt, hogy a polgárok szabadságát és jogait védjük, de én ezt nem fogom úgy tenni, hogy az életüket és a biztonságokat veszélyeztetem, és semmiképpen nem fogok semmi olyan parlamenti fellépést támogatni, amely ilyen felelőtlen és meggondolatlan cselekedetet kezdeményezne egy ilyen komoly kérdésben. Vagy fel fogjuk függeszteni valamennyi megállapodásunkat, valahányszor egy újság vagy más elhajló valamilyen információt jut a tudomásunkra? Köszönjük, Kirkhope kolléga. Intved asszonynak van egy kérdés az ön számára. Elfogadja ezt? Azt kérdeztem, hogy elfogad egy kérdést Intved asszonytól. Kedves kolléga, nagyon örülök annak, hogy ön a tényeket szeretné hallani. Akkor mit szólna, hogyha ez a, az Europol kiberbűnözési egysége egy nyomozást indítana? és ehhez az ön ö, kormány, az ön parlamentje kérhetne egy ilyen ö, vizsgálatot. Ha nem bízik meg bennünk a parlamentben, akkor az Európolban ö, talán azért még megbízhat. Másodszor pedig ez egy biztonság és terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó kérdés, de elismerték azt a levélben is, hogy a terrorizmus az nem kapcsolódó cselekményekre használták fel az adatokat. Ezzel ön egyetért? Well, um, I always get a blue card from you, Sophie. Um, I, uh... Igen, és kaptam egy kék kártyát. A következőt tudom erre válaszolni. A megfelelő hatóság mindig is vizsgálja a vádakat természetesen. Nincs problémám ezzel. Amivel problémám van az, hogy egyensúlytalanul vitatkozunk, hogy előítéletekkel vitatkozunk, hogy elítéljük azt a történik, hogy az egyik ügynökség vagy egy ország én azért azt nem akarom, hogy elítéljünk valakit, mielőtt láttuk volna a bizonyítékokat, és egyre inkább úgy tűnik, hogy itt a parlamentben így dolgoznak. Ami engem illet, szerintem méltatlan és elfogadhatatlan, hogy túl korán ítéljük el valakit. Köszönöm szépen, Ernst kolléga. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Ami ma történik, az a swift kapcsolatos rejtvényfejtés. Mindig ugyanezt csináljuk. Megállapítjuk egyszer csak, hogy igazából nem kapjuk meg a tényeket, az igazságot, mindig egy fekete dobozzal szembesülünk mindenféle titkos megközelítéssel, és az adatvédelmi szakértők is elmondták, meg meghallgatták az Egyesült Államok távolról sem a baloldal kedvencei egyébként, és azt mondják, hogy ők is, hogy függesszék fel a SWIFT-et az európai oldalon. Még ők is ezt mondják, de még erre se készek. Komolyan Malmström azt, hogy ön ma azt állítja, hogy itt nem sérülnek a jogok. És mi a bizonyíték? Egy levél, egy bizonyíték? egy olyan levél, amit ön kapott, ez, ez az alapja annak, ahogyan nyomoztak, vizsgálódtak, milyen vizsgálatokat indítottak el, milyen bizonyítékaik vannak, milyen aktáik vannak. Egyetlen más esetben sem engednék ezt meg, de itt lehetővé teszik, és hát azt kell, hogy mondjam, jó ez a levél. Ha elolvassa az ember, akkor érezni, egy kicsit sem érezni belőle azt, hogy bármit korrigálni szeretnének, hogy egyáltalán a probléma tudat felmerülne. A kérdés az, hogy ezt megengedjük-e, hogy lehetővé tesszük. Van a SWIFT 21. cikk első bekezdésében egy szabályozás a felmondásra. Bármikor, ha bizonyos feltételek teljesülnek, egyszer nem értem, hogy ön hogyan viszonyul lehet. Más országokkal szemben nem így viselkedne

megállaptására és a jogkövetkezmények alkalmazására. köszönöm szépen! következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is utólag szeretnék gratulálni a születésnapjához, de most a témára szeretnék eh, reagálni. A megállapodás, a swiss megállapodás értékét egyrészt a terrorizmus elleni fellépés jelenti, másrészt pedig, hogy van itt egy kiegyensúlyozott adatvédelem, és nem értem, hogy ilyen szerződéses alapon azt gondolják, hogy az NSA miatt valamit fel kéne függeszteni, amíg nincsen bizonyíték. A parlament többsége egyébként az egészet azért szavazta meg, mert meggyőződése volt, hogy szükség van arra, hogy a terror finanszírozását is figyelemmel kísérjük, és ez a helyzet nem változott meg. Újra és újra abból indultunk ki egyébként, hogy a SWIFT megállapodást csak akkor lehet felfüggeszteni, hogyha úgy gondoljuk, hogy mi is képesek vagyunk valamit elvégezni, és ezt garantálni is tudjuk. De egyelőre ezt nem tudjuk elvégezni, ezért a felfüggesztés, vagy bármilyen lépés a biztonsági helyzetből kiindul a felelőtlen. Igazából a kérdés az, hogy miért követeljük, hogy megszűnjön ez a megállapodás, hogy felfüggesszük. Mielőtt a bizottság a vizsgálatot elvégezte volna, vagy ez a tím ezt a vizsgálatot elvégezte volna, hiszen megint magunkat kérdőjelezzük meg. Nem vagyunk képesek kivárni azt sem, hogy milyen eredményekre jutunk a saját vizsgálatunkkal megalapította, hogy pillanatnyilag nincsen bizonyíték a kezünkben, legalábbis amíg a biztos asszony nem jelenti ki, hogy nem jogszerűen viszonyultak a szerződéshez. A SWIFT rámutatott arra, hogy milyen jelentős adatvédelmi követelményekkel működik, és felvizsgálták a dolgokat, semmit nem lehetett megállapítani, semmiféle hivatkozás nincs erre, csak a médiából érkezik valami. Én viszont azt látom, hogy ott is csak a kézikönyvre hivatkoznak, amit az NSZ készített, hogy a SWIFT-et ellenőrizzék. Még két mondatot kérem, engedjen meg. Két különböző hozzáállás van, van egyrészt a, egyrészt a jogi, az a megállapodás, másrészt az illegális dolog miért tesszük úgy, hogy a legális megközelítést, hogy az Egyesült Államokat visszavisszük egy észszerű útra, meg akarjuk szüntetni, és utána az illegális adathalászatot lehetővé tesszük. Akkor tudjuk ezt megtenni, hogyha a szerződést nem tartják be, hogyha az NSA, NSA kikerült ezt a szerződést, vagy megszegte, vagy saját TFTP rendszerünk van, éppen a biztonság érdekében. That was one additional minute. Nevertheless, colleague... Ez egy további percet beszélt, de ennek ellenére Infeld asszony egy kékkártyás kérdést tesz fel önnek. Fosz uh, úr, mindenki tényekről beszél. Hallottuk sokszor, hogy milyen hasznos a SWIFT adatok átadása a terrorizmus elleni harcban, de ezekről az állításokat nem lehet bizonyítani. Ennek ellenére kérdezem, az ön kormánya és az ön frakciója támogatja majd azt, hogy az Európol ciberbűnözési egysége kivizsgálja ezeket a eseteket. Egyikünk sem szakértő, és egyikünk sem vizsgálta meg a SWIFT gépeit. Nem kéne ezt a szak, szakértőkre bízni, hogy megvizsgálják a valóban ott helyben a gépeket, hogy történt-e engedély nélküli behatolás a rendszerbe. Támogatja majd ezt a javaslatot? Yes, Mr. Nem értem és nem látom, hogy a német kormányt miért nem érdekli, mi történt ott a Swiftben, ezért tehát nem értem a kérdésem. Ezen felül azonban azt kell, hogy mondjam, hogy a Swiftet megkérdeztük, és a Swiftnek megvan a megfelelő know-how-ja. És azt mondta, hogy képesek vagyunk a behatolás nyomait felismerni, és nem ismerték fel. Tehát egyszerű azt mondani, ezért voltak éppen azt mondhatjuk, hogy nincsen bizonyítékunk arra, hogy a SWIFT-be behatoltak volna, és ha nem akarunk jogszerűtlenek lenni, és nem akarunk úgy viselkedni, mint amivel a másik felet vádoljuk, akkor voltak éppen be kell tartanunk az egyezményt, és világos tényeket kell látnunk. Köszönöm, Fosszúr. úr. Morász képviselő. Thank you, President. Köszönöm, elnök asszony. Szipel kollégám elmondta nagyjából, hogy mi aggasztja az én frakciómat. Hadd mondjak néhány szót arról a nyomozásról, amit Fosz úr vetett fel. Én a, az Europol kiberbűnözési osztályával kapcsolatban azt gondolom, hogy a, az adatvédelmi szabályok megsértését ki lehet vizsgálni. És legalább egy tagállamnak kérnie kell ezt a vizsgálatot és itt rejlik éppen a probléma. Kirkhope kolléga beszélt arról a szélesebb körű egzisztenciális kérdésről, hogy az ilyen szivárgásokat egyáltalán kivizsgáljuk-e. És ez elvezet ahhoz a kérdéshez, hogy kivizsgálhatjuk-e azt, ami jelenleg is zajlik, és ez veszélybe sodorhatja ezt az igen értékes SWIFT megállapodást. Remélem, hogy kapok majd még egy percet, amikor Fosz úr visszaér, mert most nem hallja, amit mondok. Tehát legalább plusz 15 másodpercet azért talán kaphatnék. De hát az a lényeg, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mi történik, mert senki nem eskü alatt val, csak tanúvállomásokat kaphatunk. Tehát próbálunk minél többet megtudni, és erre támaszkodva politikai döntéseket hozni, esetleg arról, hogy felfüggesszük, vagy megszüntessük ezt a megállapodást. Ez egy többségi döntés, amit a tanácsnak kell meghoznia, ha jól tudom, akkor így működik ez a mechanizmus. A jövőbeli megállapodások tekintetében jóváhagyási jogkörünk van, tehát ez az, ami ebből a helyzetből következik. A frakcióm részéről további részletezés nélkül csak annyit szeretnék mondani, hogy a SWIFT számunkra nagyon fontos. Mi foglalkoztunk az ezzel kapcsolatos tárgyalásokkal, és értjük ennek a biztonsági vonatkozásait, mindezt komolyan vesszük. És éppen ezért a lehető legrészletesebb vizsgálatot szeretnénk. Ennek az eredményét értékelni fogjuk. Ezt felmérjük, és ez alapján hozunk majd politikai döntést az ideglenes felfüggesztésről, majd pedig az hmm. újratárgyalásról. Nem fogunk azonnal a tanácshoz rohanni, ez egy komoly döntés, és politikai jellegű. Köszönjük szépen, Morales kolléga. Meyer kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony a minimális következmény, amit váratnak, az a megállapodás felfüggesztése. És nekünk, európaiaknak ilyen normák mentén kell működnünk, hogyha meg akarjuk védeni a magánéletünket és a biztonságunkat. Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy hogy nem ezt ö, szeretnénk, de az Egyesült Államok a legnagyobb, a világ legnagyobb bűncselekménye felérő megfigyelési botrányát követte el. És nem csak Európára, hanem az egész világra és Dél-Amerikára is hatással van ez. Dilma Rousseff elnök Brazíliában ugyanazokkal a bizonyítékokkal rendelkezett, mint, mint mi a kémkedésre vonatkozóan, és azonnal magyarázatot kért Obama elnöktől, és azt hiszem, hogy az Európai Uniónak is ezt kellene tennie, meg kellene keresnünk a felelőst, Obama elnöktől kellene követelnünk azt, hogy vállaljon felelősséget. Ugyanis itt egy bűncselekményről van szó. Az én hazámban és az Európai Unió más országaiban is, hogyha valaki kémkedik, az bűncselekménynek minősül. Köszönjük. Hauser kolléga következik. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Nem szabad szem előtt téveszteni, hogy hogy született meg a megállapodás. Az amerikaiak néhány évvel ezelőtt illegálisan megszerezték a bankadatokat, a SWIFT adatokat. Mit csinált az Európai Unió? Nem szankcionálta ezt a fellépést, hanem díjazta, méghozzá úgy mondom, hogy visszamenőlegesen legalizálta, tehát hogy felfüggesszük a megállapodást, az teljesen egyértelmű véleményem szerint igen, sőt, fel is kell mondani szerintem, ez az én személyes véleményem. Ami most a vitából hiányzik szerintem az az őszintesség. Legyünk őszinték annyira, hogy megállapítsuk, hogy a felfüggesztéssel, a vizsgálóbizottsággal, amit a parlamentben létrehoztunk, hogy Edward Snowden-t jelöltük a Szarov díjra, ezzel nem oldunk meg problémát. Mi a tulajdonképpeni probléma? A probléma az, hogy az embereket adatobjektumokká degradáljuk. Ezeket az objektumokat aztán cégek, biztonsági hatóságok kötetszés szerint felügyelik. Az ember elveszíti így a méltóságát, az alapjogait és a státuszát, már nem lesz jogalany. Az állam és a polgárok közötti viszony erodálódik, mert a félelem határozza meg, és a bizalmatlanság, úgy általában. Mire van szükség? Egy hatalmas vízióra van szükség, amely akkora, mint a holdra szállás körül, mint például a, a világűr meghódítása, mint Amerika felfedezése. Itt nem egy bizottságról van szó, hanem nagy kérdéseket kell megválaszolni. Az internet kormányzás, az internet infrastruktúrája, az internet gazdaság nagy kérdései. Nagy kérdésekre kell választ adni, és ezt adatvédő módon kell megoldani. Egy nagy lépésre van szükség. Az NSA urai tönkre nevetik magukat, hogyha követik a vizsgát, mert hogyha nem ezt tennék, akkor nem lenne ilyen problémánk. Köszönöm szépen. Fandekam kolléga. Elnök asszony, köszönöm szépen. Voltak éppen nagyon bíráljuk itt a biztost azért, ahogy ezt a dossziét kezeli, miközben én azért azt gondolom, és ezt el is szeretném mondani, hogy az amerikaiak biztos üdvözlik majd, hogy a biztosasszony, Malmström biztosasszony mégiscsak komolyan foglalkozik ezzel a dossziével. Nagyon sok hollandot ismerek, akik komoly aggályt, aggályuk van azzal kapcsolatban, mi történik. Tehát határozott a fellépést szeretnének látni és az NSZ képviselőivel való találkozó semmiképpen sem teszi egyszerűbbé a helyzetet. Meg kell vizsgálnunk a megállapodás hatáját. És kontextualizálni kell, de úgy gondolom, hogy ha csak a terrorizmus elleni harc kontextusába helyezzük el az adat cserét, akkor ez nem elegendő, hiszen mi történik akkor, hogyha ez a gazdaságra is kihat? És úgy gondolom, hogy ezt a szempontot sem szabad elfelejtenünk, hiszen adatok nyomon követésére, azonosítására tesznek kísérletet, már pedig a magánszférához és a személyes adatokhoz való jogot meg kell védenünk. Persze fontos a terrorizmus elleni harc, de a gazdaságilag is be vagyunk csatolva a világba, és ezt is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, most pedig López Aguilar kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Hát nézzük. Független attól, hogy ki mit szavazott a megállapodással kapcsolatban, a TFTP megállapodással kapcsolatban, ennek a vitának a során újra és újra előkerül az, hogy a tényekre kell -e támaszkodni. A parlament megtett bizonyos erőfeszítéseket, hogy igazolja ezeket a tényeket, hogy reagáljon a több millió polgár aggájaira, ezzel a tömeges megfigyeléssel kapcsolatban. De nem tudjuk ellenőrizni a tényeket, ugyanis megtagadják tőlünk az információt. Pontosan, ahogy a bizottság képviselő is elmondta, az amerikai nemzetbiztonsági ügynökség közölte, hogy csak a TFTP megállapodásban kifejezetten szabályozott esetekben hajlandó nekünk átadni a SWIFT adatokat. Noha, amit ők elkövettek, az valóban a magát a megállapodást vonja kétségbe. Ez egy nagyon súlyos eset. Ugyanis a megfigyelésről szóló vizsgálóbizottságban, a LIBE bizottságban volt lehetőségük arra, hogy visszautasítsák ezt a, a megállapítást, de a felelősök még, nem, még, még csak vissza sem utasították ezeket a feltételezéseket. A SWIFT cég képviselői nem tudták megcáfolni, hogy az adatokat megtámadta a, az amerikai ügynökség, és ez önmagában is nagyon súlyos. A bizottság fontolgatja annak a lehetőségét, hogy válaszlépést kezdeményezzen erre az igen súlyos szerződés szegésre? És hogyan lehet igazolni azt, hogy semmi, semmilyen más módon nem használják fel a SWIFT adatokat, mint hogy az a megállapodásban szerepel? Köszönjük, Szoszá Wagner kolléga következik. Presidenta, una lógica inquietud. Elnök asszony, egy teljesen logikus gondolat. Mm ezt a ma esti vitát az amerikai nemzetbiztonsági hatóság, illetve az alapjogok tömeges megsértése váltotta ki. Azt gondolom, hogy a bizottságnak össze kell gyűjteni a szükséges adatokat azért, hogy kivizsgálja ezt az egész európai térségben egyedülálló esetet. Mindeközben mindazok az óvintézkedések megtétele szükséges, amelyekkel az európai polgárok alapvető jogait meg tudjuk védeni de mindenek előtt ennek az esetnek arra kell szolgálnia, hogy sürgősen reformot hajtsunk végre, a magánszemélyek kommunikációjában megvalósuló magánélet védelméről. Ez az egész európai térség szempontjából nagyon fontos. A szabadság térsége éppen azért nagyon lényeges, mert egyben az európai jog térsége is. Vagyis garantálni kell a magánélet védelmét. Az Európai Unió részéről meg kell védeni a szabadság térségét más zárt és nem megismerhető hatalmakkal szemben. Köszönjük. Weidenholzer kolléga következik. Köszönöm a vitát összefoglalom. A SWIFT lehetővé teszi az Egyesült Államok hatóságai számára, hogy hozzáférjenek adatokhoz az EU oldaláról is, hogyha ezeket terrorizmussal lehet gyanúsítani, de csak akkor, és ezt az Európai Parlament harcolta ki, hogyha az adatvédelmet és a magán szférát betartják. Ez Erről van szó, tehát amikor tranzakcióról beszélünk, és hát a, nyilvánvaló, hogy a titkos szolgálatok rendszeresen folytatnak ilyen tranzakciókat. Az Európai Parlament a polgári érdekek védőjeként ebben az összefüggésben fel kell, hogy lépjen. Itt nem csak arról van szó, hogy leveleket írogatunk és válaszokat kapunk, hanem arról is, hogy ellenőrizzük a tényeket. Amíg ezt nem sikerül egyértelművé tenni, hogy a magánszféra védelmét biztosítjuk, addig szerintem ne adjunk adatokat az Egyesült Államoknak a SWIFT programot, éppen ezért fel kell függeszteni a továbbiakig. Az európai polgári jogok nem áldozhatók fel az Egyesült Államokhoz szűdődő kapcsolatok oltárán, vagyis egy központi témává kell ezt tennünk, nem tehetjük azt úgy, ahogy eddig, és nem tehetünk úgy, mintha nem történt volna semmi. Ez ugyanis azt jelenteni, hogy hozzájárulunk az eddigi eljáráshoz, és lehetővé tennénk a jövőben is az európai adatvédelmi sztenderdek sérelmét, ez nem lehet az érdekünk. Itt az ideje, hogy jelzéseket küldjünk, olyan jelzéseket, amelyeket az Atlanti óceán másik oldalán is jól értenek. Köszönöm szépen. Folytatjuk a KCI eljárással. Először Koferáti kolléga kap szót. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony. Úgy gondolom, hogy egy nagyon érzékeny kérdéssel állunk szemben, és nem kell itt nagy politikai érveket felhozni ahhoz, hogy ezt lássuk, hanem a józan parasztészre hivatkozunk. Egy a lehetséges kémkedés vágya jelent itt meg, és ehhez eh, valóban vizsgálatot kell végrehajtani, hogy fennáll -e ez a probléma, igaz-e ez a vád. Az óvatosság elvét is alkalmazni kell, van egy gyanúsított, aki eh, állítólag nem tartotta tiszteletbe ezt a jogszabályt, amiről beszélünk. És utána pedig eh, vannak emberek, akik azt mondják, hogy és megsértették ezeket a jogokat, egyéni és közösségi jogokat, és én ugyanakkor nem látom semmilyen alternatíváját annak, hogy vizsgálatot hajtsunk végre, és ez alapján függesszük fel a megállapodást. Más úton nem hiszem, hogy járhatunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megadom a következő felszólalónak a szót. Thank you, Madam Speaker. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, a Snowden dossziék sokkolták a világot, hiszen azt láttuk, hogy ipari kémkedést folytat az NSA, öm, például Brazília terhére, politikai öm, kémkedést folytatnak, politikusok hallgatnak le, és egész Európa állampolgárait hallgatják le. Ha ez, kérdem én, biztos az, hogy nem elegendő ahhoz, hogy felfüggesse a megállapodást, és egy igazi vizsgálatot kezdjen, akkor minek kell történnie? Kérdem én. Mr. Engström, kollég Paszka. Engström képviselő Paszka képviselő, után Paszka képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek a kollégákkal abban, hogy a tárgyalásaink, a javaslataink az NSA tevékenységével kapcsolatban nem lehetnek hiszterikusak. Szerintem tényszerűen kell reagálnunk, és tényekre kell támaszkodnia a reakciónak, vagyis meg kell nézni az Európai Unióban milyen jogi szabályi feltételek vannak. Kohen úr levele nem helyettesítheti a vizsgáló szerveink tevékenységét. Éppen ezért az Európol gyanúját felül kell vizsgáltatni, és vagy jóvá kell hagyatni, vagy nem. Az összes tényt, amit feltárunk, azt az amerikai partnereinknek eh, át kell adni, közölni kell velünk. Biztos asszony, polgáraink nem sokáig tolerálják az Európai Unió tétlenségét ebben az ügyben. Erre nem számíthatnak. Az európai polgárok, mindenekőtt a fiatal polgárok egyre képzettebbek, egyre tudatosabbak, és pontosan látják, hogy milyen kötelezettsége van az Európai Uniónak, ezért újra és újra visszatérek a problémára majd. Köszönöm szépen. Stojanov kolléga. Köszönöm, elnök asszony. nem csak arra kell figyelnünk, hogy mi történik Európában, hanem az Atlanti óceán túloldalára is figyelnünk kell. Több mint két éve zajlik már ez a folyamatos kémkedés a polgárokkal szemben, és ez nem az amerikai nép választása, hanem a demokratikusan megválasztott amerikai kormány döntött erről. De az, amerik az európai polgárok viszonylatában ez nem engedhető meg. A, egy totalitárius rezsimben nagyon sok biztonság, de nagyon kevés szabadság van. Ez egy bűncselekmény, amiről itt beszélünk, és őszintén elmondhatom önöknek, hogy a magam részéről nincs szükségem biztonságra, én inkább szabadságot szeretnék. E, és ezt e, e, bíróság előtt kell tárgyalni. Malmström asszony öné a szó. Köszönöm szépen a TFTP megállapodás, egy nemzetközi megállapodás, amit kitárgyaltunk. Sokan nem kedvelték ezt, és akkor nem elszavaztak. Ez tény, és teljesen jog, joguk van ehhez. Van, aki elutasítóan, de azért igennel szavazott vonakodva. De megszavazták ezt a megállapodást, méghozzá óriási többséggel itt a parlamentben tárgyaltunk, együtt követtük a dolgokat, az adatvédelem, a különböző szabályok, hozzáférés, stb. mind szóba került. Voltak felvizsgálataink, és ezek azt mutatták, hogy a megállapodást betartják voltak javaslatok a javítására is, aztán egy értékelést is készítettünk arra nézve, hogy mennyire hasznos. És tényleg elkészült ez a jelentés, és örülök, hogy most itt ezt megvitathatjuk. A felvizsgálatot majd egyébként el, az eredményt elküldjük önnek, és világos, hogy hasznos, egyértelmű bizonyítékok állnak rendelkezésre. Ez segített az Egyesült Államoknak, ez a megállapodás, de Európának is, hogy a terrorizmus finanszírozását nyomon követhessük, és vizsgálatokat folytathassunk most pedig, hogyha nem is kedve, ha nem kedvelik ezt a megállapodást, nem lehet csak média gyanúsítások alapján felfüggeszteni egy megállapodást. Ezek komolyak, súlyosak, és a bizottság, én személyesen súlyos kérdéseket teszünk fel az amerikaiaknak. Telefon tárgyalásokat is folytattunk, és személyes találkozóm is volt Cohen úrral hétfőn egy sor kérdésre választ adott, egy néhány kérdést még fel kell tenni, például amit a Libe felvetett, elmegyünk Washington, eh, ők elmennek Washingtonba, feltehetik a kérdéseket, talán segít ezt tisztázni a Libe szakbizottság részéről. Biztosítani kell, hogy azt mondja, hogy az NSA nem fér hozzá a SWIFT adatbázishoz, tehát nem sérül a megállapodás ilyen értelemben Megvitattunk számos más kérdést is, amit a levélben szerepel a SWIFT formátumokkal kapcsolatban, és ebbe is részletekbe mentünk. Vannak más SWIFT formátumok is, amiket egész világon használnak pénzintézetek. Ez egyébként a preambulumban is szerepel a megállapodásban. Ezeket nem fedi le például van egy SWIFT formát, ami egy harmadik államból jön, és egy más vizsgálat folyik ezzel kapcsolatban, az NSZ vagy az amerikai hatóságok ö, egyszerű bűnüldözési tevékenységet alkalmazhatnak. Ezzel nem sértik meg a megállapodást, és megkérdeztem, hogy tisztázok, hogyan működik ez, hogy teljesen biztos lehessek abban, hogyan is működik valójában, hogy ne kerüljünk a TFTP megállapodással konfliktusba érdeküködésbe. orvastam ezt a kézikönyvet, és valaki erre is hivatkozott ebben az összefüggésben, ugye ez is a médiában merült fel. Válaszként elmondhatom, Kohen úr azt mondta nekem, hogy igenis kapnak egy képzést azzal kapcsolatban, hogy a SWIFT hogyan működik, hogyan tájékoztatnak, hogyan működik a pénzvilág, és viszont nem ö, ö, támadják meg a SWIFT adatokat, és illegálisan nem vesznek ki adatokat az adatbázisból. Ez a pillanatnyi válasz amit kaptunk. Természetesen további magyarázatokra is számítunk, és további felszólításokat a tárgyalásra, és akkor egy részletesebb képet kapunk. Önök is dolgoznak, különböző munkacsoportjaink vannak, Önöknek van egy vizsgálóbizottságuk, az Európai Bizottság, a DG Home, a DG Just-tal együtt működik, a litván elnökség is benne van, és megbeszéljük az adatvédelmi kéréseket, hiszen valamennyien felkaptuk a fejünket, amikor láttuk, hogy az NSZ esetleg kémkedik a polgáraink ellen. Komolyan veszük ezt az ügyet. Mindenhol vita folyik, ők is vitatkoznak erről, és várjuk a konkrét javaslatokat, hogyan tudjuk az adatvédelmet az európai polgárok vonatkozásában javítani. És figyelembe kísérjük, amit Obama elnök is mondott, és ő egyébként a kongresszusban támogatást keres éppen, hogy világosabban szabályozok, mit csinál az zeneszei. De mint már korábban mondtam, pillanatnyilag az Egyesült Államok kormányával és a SWIFT-tel kialakított kapcsolataink nem adnak bizonyítékot arra, hogy sérül a megállapodás, és éppen ezért nem javasoljuk, hogy függesszük fel. Köszönöm szépen Mászlöm biztos asszonynak. Kedves kollégák, Infelt asszony, ez most nem lehetséges, lezárom a vitát ezzel kapcsolatban, és a következő plenáris ülésen szavazunk az állásfoglalásról.